vous avez rappelé avec force. Köszönöm, elnök úr. Ön felidézte a humanitárius válságot, illetve az Európai Unió eh, értékeit is. Ez a humanitárius válság leginkább eh, Magyarországon figyelhető meg. Éppen ezért én azt a javaslatot tenném most a parlamentnek, illetve az elnökségnek, hogy küldje el az elnökség, illetve parlamenti autókat Magyarországra, hogy azok menekülteket tudjanak átszállítani, és ezzel Orbán úrnak és kormányának egy üzenetet küldenénk, hogy támogatjuk a menekülteket, és ezeket az autókat a rendelkezésükre bocsátjuk. Der Rechtsausschuss a jogi bizottság, köszönöm szépen, köszönöm szépen, a jogi bizottság július 13-án megtartott ülésén megvizsgálta Edward Csezák mandátumát, és azt javasolta, hogy ez június 11-i hatállyal érvényesnek minősítendő. Van -e ellenvetés? Nincs.